megnyilatkozata az ENSZ hívvel étszel foglalkozó magas szintű üléséről eh, Andrikaitis eh, biztos úr szó. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Sok millió ember világszerte él együtt az étszel HIV fertőzéssel hosszú utat tettünk meg a betegség elleni küzdelem terén, de hogyha sikerre szeretnénk vinni ezt a harcot a 2030-as kitűzött határidőre, akkor többet kell tennünk. Kedves kollégák, akik nem szeretnének részt venni ezen a vitán, azokat kérem, hogy minél gyorsabban, és hogyha lehet, minél halkamban hagyják el a termet. Kedves kollégák, mindenkire érvényes ez. herr kollege! kedves kollégám! sagenhaft! herr gualtieri! gualtieri úr! gualtieri úr! tajani kannst du mal dem gualtieri. tajani szóljál már a gualtierinek hogy viszontlátásra. vielen dank! Köszönjük. Akkor biztos úr. Thank you. Thank you, will... Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor folytatom. Tehát ha sikerre szeretnénk vinni a küzdelmünket, a 2030-as kitűzött határidőre megszüntetve az éci járványt, akkor fokozni kell az erőfeszítésenket a megelőzés területén hatékonyabb diagnózist kell lefolytatni, és megfelelő kezelést kell biztosítani a rászorulók számára. Ennek alapján az ENSZ magas szintű AIDS találkozóját üdvözlendőnek tartja, júniusban New Yorkban az Európai Bizottság, és gyorsabb választ, illetve nagyobb elkötelezettséget sürget a Szaharán túli afrikai területre érvényes az, hogy a fertőzöttek kétharmada ott él, különösen a fiatal lányokat veszélyezteti ez. És a mi kontinensünkön, illetve Kelet-Európában a HIV fertőzések száma még mindig nő. Az Európai Uniónak komoly szerepe van abban, hogy itthon megszüntessük az AIDS járványt, a, valamint a szomszédságunkban, illetve más országokban támogatást kell biztosítanunk a rászorultak számára, különösen a kisjövedelmű országok, társadalmak számára. Az AIDS megelőzése egy világméretű tuberkulózis, illetve malária elleni alapkeretében történik, és több mint 8 millió embert érintenek a kezelések, a támogatások, az EU és a tagállamok pedig több mint a felét biztosítja. Ennek több mint másfél milliárd euró összegben, amelyet már is kifizettünk az EU költségvetéséből, és a terveink szerint még 470 millió eurót biztosítunk 2017 és 2019 között. Szeptemberben egy konferencia keretében fogjuk ezt a vállalást eh, megtenni. Az utóbbi években jelentősen eltolódott a betegség helyzete, integrált megközelítéssel az egészségügyi szükségletekről összpontosítunk. Hogyha véget akarunk vetni az écnek, illetve más betegségeknek, akkor segítenünk kell a harmadik országok számára, hogy kialakítsák a kapacitást az egészségügyi ellátásra, illetve a tiszta évóvizet kell biztosítani, és az egészségügyi feltételeket, a higiéniás körülményeket. Emellett a közepes jövedelmű országok helyzetét is javítani kell. Az EU-ban komoly előrelépés történt, és sikerült véget vetnünk a anyáró gyermekre történő, illetve vérátömlesztéssel átadott AIDS fertőzéseket, és ez nagyon fontos. Jelentős arányú a hozzáférés, a kezeléshez, maradnak komoly kihívások még, több mint 300 ezer ember szorul állandó kezelése és minden évben 30 ezer új fertőzöttről beszélhetünk, bár most már megelőzhető a betegség terjedése. A kezelés sok milliárd euróra rugó költségeket jelent. Az Európai Bizottság a civil társadalommal összefogva a tesztek, illetve a kezelés révén szeretné csökkenteni a betegség előfordulását, különös tekintettel Kelet-Európára, illetve Közép-Ázsiára, ahol növekvőben vannak a fertőzési adatok. Ehhez együttműködésre van szükség. A legérintettebb országokkal kell a legintenzívebben együttműködni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig Busoly úr kapja meg két percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos úr jelenlétét körünkben, a plenáris ülésen, és azáltal elmondottakat nagyrészt osztom is. Az ENSZ főtitkárának az új jelentése az AIDS HIV betegség helyzetéről arra figyelmeztet, hogy az előrelépésünk ellenére az utóbbi 15 évben a helyzet mégiscsak súlyos maradt. És még mindent el is veszíthetünk, hogyha nem tesszük meg a szükséges intézkedéseket a következő évek során. Ezért nagyobb összegeket kell befektetnünk ezen a téren, illetve különösen a megelőzésre kell összpontosítanunk. A fertőzöttek fele az utóbbi években belehalt abba, hogy nem kapott megfelelő ellátást. Ennek ellenére 2011 óta különösen jelentős az előrelépés a vírus elleni kezelés terén, és eh, ez sok millió emberen, fertőzötteken segített még akkor is, hogyha sok a feladatunk ezen a téren. Nem hanyagolhatjuk el a szegénységet, az egyenlőtlenséget, a diszkriminációk problémáját, különösen a veszélyeztetett társadalmi csoportokban. Senkinek nem szabadna diszkrimináció áldozatává válnia. Itt különösen a gyermekekre kell gondolnunk. 2010 2000 és 2014 között, különösen a fejlődő országokban nagyon sok gyermek kapta meg a HIV fertőzést, és társadalmi szinten kell gondoskodnunk a megelőzésről, illetve a fertőzöttek kezeléséről, akik egész életükön át kezelésre szorulnak, megfelelő központokban kell, hogy megkapják ezt. Guerrero úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, az ENSZ konferenciája el fogja ismerni mindezt az előrelépést, ami ezen a területen az elmúlt 15 évben történt, például ami az informálást illeti. Ennek köszönhetően sokkal jobb a megelőzés, orvosi, illetve gyógyszer ellátás szempontjából is történtek előrelépések, a civil társadalom jobban informált, az egészségügyi rendszerek is jobban szervezettek, koordinált módon történt a reagálás egy olyan betegség esetében, amely nagyon sok embert érintett. De a legfontosabb előrelépés, amelyet sikerült elérnünk, az az eltökéltség a betegség elleni küzdelmet, illetően még mindig 40 millió ember szenved e, ebben a betegségben, és nagyon sokan vesztették 2015-ben is ebben a betegségben életüket. A fertőzés esélye még mindig nagy. Afrika nem csak a szegénység kontinens és a szenvedés kontinense, hanem nagyon sok női, férfi és gyermek hal bele ebbe a betegségbe. Éppen ezért nagyon fontos, hogy további kötelezettséget vállaljunk a jövőben, és nagyon fontos garantálni azt, hogy elismerjük 90% a fertőzötteknek benne van az egészségügyi rendszerekben, tehát fontos, hogy őket, ők kezelésben részesüljenek. Nagyon fontos, hogy 90%-a a betegeknek élni tudjon ezzel a betegséggel. Nagyon fontos a nemzeti koordinált stratégiai tervek kidolgozása, amelyek a betegség megelőzését szolgálják, a kezelést garantálják, illetve a diszkrimináció ellen is küzdenek. Nagyon fontos, hogy ezek a stratégiák megakadályozzák azt, hogy bizonyos országokban, például Spanyolországban a nemzeti stratégia gyengülhessen. Ezt nem szabad megengedni. És az, az éjszel kapcsolatos, kapcsolatos uh, adatok mutatják azt, hogy itt növekedett a betegek száma, még akkor is, hogyha a világ többi részében csökkent az őrányok. Görenc úr, köszönöm szépen elnök úr, ami a közegészségügyet életé 2016-ban az az éjsz elleni alap újrafinanszírozása az ENSZ konferenciája keretében. Biztos úr utalt erre a fontos szerepre. Nagyon fontos, hogy a nemzeti közösség felvegye a küzdelmet a betegség ellen, és nem csak a hív jelent fontos betegséget, hanem a malária, a tuberkulózis is. Az eredmények, amelyek megelégedettségre adnak okot, jelzik azt, hogy nagyon fontos a 2002 óta folytatott csatát tovább folytatni nagyon fontos, hogy az egész Európai Unió, az összes iparosodott ország jól értse azt, hogy e, mik a közegészségügy legfőbb kihívásai, ami pedig a hívfertőzést illeti. Nagyon fontos, hogy azok, akik e, e, megtagadják a, a kezelést, ők is belekerüljenek a rendszerbe, és fontos, hogy, hogy annak idején amikor túlságosan óvatosan kezelték ezeket a betegeket, megakadályozott bizonyosokat abban, hogy segítséget folyamodjanak. Fontos, hogy mindenki hozzáférhessen eh, a kezeléshez. 2000 óta elkezdett lépéseket nagyon fontos folytatni, és a bizottság is nagyon fontos, hogy ezeket az erőfeszítéseket megerősítse az Európai Unióban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Sanchez asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A hívfertőzés világ szintű betegség. 75 millió ember veszítette az életét, és továbbra is 30 millió ember szenved ebben a betegségben. Az ENSZ ételenes programjának célja az, hogy a járvány ellen küzdjön. És nagyon fontos, hogy az Európai Unió támogassa az ENSZ eh, étszerenes programját, de fontos, hogy ne maradjunk csak a szavaknál. Nagyon fontos eh, a gyógyszerek kidolgozásának eh, megváltoztatása. Nem szabad kiszolgálni a gyógyszercégeket. Nagyon fontos, hogy a fejlődő országokban élők hozzáférhessenek a megfelelő gyógyszerekhez, és ne, ehhez meg kell változtatni a szemtulajdonra vonatkozó szabályozásokat. Mi ezt többször elmondtuk, ami a szabadalmakat illeti, ezek a leghatékonyabb eszközök, viszont 95% a betegeknek a déli félteken nem fér hozzá ezekhez a gyógyszerekhez. Ezek nem általán kitalált számadatok, hanem az ENSZ adatai. Azért még, mind, még mindig leginkább szexuális módon terjed, fanatikusok az abstinenciáért állnak ki, de azt gondolom, hogy a leghatékonyabb fogamzásgátlók még mindig a prezervatívumok. Nők és férfiak számára is el kell terjeszteni ezeket az eszközöket, és nagyon fontos, hogy koherens politikát valósítsunk meg, illetve hogy felvilágosító munkát is végezzünk. Köszönöm szépen. Hautala asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Afrikában jelenleg kevesebb új megbetegedés létezik, ez pedig nagyon pozitív. Hogyha most a megelőzésbe is beruházunk, akkor ezt a betegséget 2020-ig megszüntethetjük. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy Kelet-Európában és Ázsiában nagyon nehéz a helyzet, és nagyon fontos, hogy támogassuk az emberi jogokra alapuló munkát, a leginkább érzékeny, érzékeny csoportoknak különösen szüksége van a védelemre, illetve nagyon fontos, hogy egy észszerű drogellenes politikát folytassunk, nagyon fontos megvizsgálni a börtönökben meglévő helyzetet, illetve a, a szexuális iparban dolgozók is méltóság teljes életet folytathassanak. Köszönöm. Köszönöm. Peti Csini képviselő következik, két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, globálisan a cél az, hogy 2020-ig legyőzzük ezt a betegséget, ez azonban nem valós, nem fog több mint valószínűleg megvalósulni. A közben az azok a gyógyszerek, amelyek az legyőzhetnék a betegségeket, az embereknek egyharmadát nem érik el. 23 afrikai, a legveszélyeztetettebb országokból 23 afrikai ország. Olaszország a 12. a veszélyeztetett országok sorában 3600 hív halálra került sor az elmúlt évben, ezért Olaszországban is nagyobb befektetésekre van szükség. Nem szabad elfelejteni, hogy az alacsony jövedelmű országokban a a gyógyszerek nagyon drágák a jövedelemhez viszonyítva, és a magánszektorban pedig sokkal drágábbak a gyógyszerek, és az emberek nagy része nem éri el a gyógyszereket. A gyógyszerekhez való hozzáférés Afrikában egy hús, súlyos probléma, emellett a kockázatos, or, nagy kockázatú országokban a profit orientáltság kifejezetten súlyosbítja a problémákat. Néhány nagyon nagy hatalommal rendelkező céget arra kell, arról kell meggyőzni, hogy tegyék közkincsi a tudásukat, ismereteiket, és ne csak a profitot hajtsák, mert ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Péter Kájnán képviselő következik két percre. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a megjegyzéséért, nyilatkozatáért. Ez nagy elkötelezettségről tett tanúbizonyságot annak érdekében, hogy megoldjuk a HIV-AIDS problémát mind Európában, mind globális szinten. Nagyon fontos, hogy Európában vezető szerepet játszunk ezen súlyos problémával kapcsolatban. A kihívás hatalmas, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a HIV elleni harc kiváló példa arra, hogy a nemzetközi együttműködés hogyan lehet sikeres. Képesek voltunk arra, hogy az új gyógyszereket bevezessük, hogy a megelőzést erősítsük, és abban is sikeresek voltunk, hogy a fertőzöttek élet tartamát növeljük, meghosszabbítsuk. Ez persze nem elegendő, de annak érdekében, hogy az ígéreteinket betartsuk, gondolok itt arra, hogy megelőzzük a HIV betegséget, négy feladatunk van. Először is nagy szükség van a megelőzésre. A megelőzés azt is jelenti, hogy a lányok és nők szexuális jogait tiszteletben tartjuk. Emellett a szociális igazságosság és az emberi jogok kérdése is egy fontos dimenzió. Az oktatás, a tudatosság építése eh, fontos, illetve az embereket kezelni kell eh, anélkül, hogy őket stigmatizálnánk. Az információ a kulcs fontosságú ebben. Ezek a problémák gyakran összefüggnek a szociális státusz kérdésével, és azt gondolom, hogy ezt is szem előtt kell tartanunk ezt a problémát. Köszönöm szépen. Kabeszon eh, képviselő másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. az ez jelentés után mi magunk is meg tudjuk állapítani az, hogy nagy, előre, az, hogy nagy előrelépésre került sor az ét kezelésé és megelőzése kapcsán, azonban továbbra sem ülhetünk ölbetett kézzel, hiszen az előrelépések nem szabad, hogy oda vezessenek, hogy a céljunk, célunkat ne érjük el. Még 40 millió ember fertőzött, sokak közülük nem kapnak kezelést, nem jutnak hozzá a kezeléshez. Itt a parlamentben volt egy vita ezzel kapcsolatban, de a a gyógyszerekhez való hozzáférés kérdése minden fejlődő országokkal való együttműködési párbeszédnek témája a nőket és a gyerekeket kifejezetten érinti ez a betegség, a gender fókusz ezért nem elhanyagolható. Az alacsony jövedelmi országok még mindig nagy rizikónak vannak kitéve. Nagyon fontos, a magatartási minták megfigyelése, a kokai most már ö, olcsóbb például, és ezért valószínűbb a fertőzés, megfertőződés. Az Európai Uniónak a vezető szerepét folytatnia kell, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 2030-ig ezt a betegséget kiírtsa. Nemzeti stratégiákra van szükség, a közegészségügyi rendszerünket erősíteni kell, főleg ami az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítani kell minden polgár számára. a képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! Világos, hogy nem értük el még mindazt az előrelépést, amire szükség van az étsz ellen, ahogy a biztos úrtól hallhattuk. Sok millió embert kezelnek HIV vírus ellen, és ez az immunfertőzések 30%-át jelenti. Viszont a betegségbe belehalók száma hiába csökken, hogyha nagyon sokan kapják meg a fertőzést. Tehát arról kell gondoskodnunk, hogy a HIV pozitívak a továbbiakban is emberi méltóságuknak megfelelő életet élhessenek, ami pedig csak úgy lehetséges, hogyha hozzájutnak a gyógyszerekhez. Tisztelt képviselőtársaim, a az új évezred kezdetén nem lehetünk közömbösek az AIDS, illetve a HIV kihívással szemben. A következő öt évben összehangolt, holisztikus stratégiát kell megvalósítanunk. A legfontosabb pillérek keretében, tehát mozgósítani kell a megfelelő eszközöket, forrásokat kell gyűjteni, és arra kell fordítani, hogy a tagállamok az egészségügyi ellátást, a szűrést, a megelőzést fejleszék valamint támogatni kell azokat, akik ezen a téren dolgoznak. Tehát Biztos úr, csak egy teljes körű megközelítéssel indulhat be az a pozitív önerősítő kör, amelyre szükség van. És a magas szintű megbeszélés előtti időszakban erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Szendra Rodriguez képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió, illetve a magas szintű megbeszélés résztvevői kötelezettséget kell, hogy vállaljanak, hogy beszüntessék az AIDS betegek elleni diszkriminációt. És egyes országokban a vírus fertőzettjeit még mindig hátrányos megkülönböztetések érik. Tehát az AIDS, a HIV, illetve a más nem úton terjedő betegségek elleni küzdelem terén hatékonyabban kell fellépnünk, és véget kell vetnünk a gyalázatos gyakorlatnak, hogy nem jutnak hozzá a betegek a gyógyszerekhez, mert a gyógyszergyárak visszajönnek a szabadalmi jogokkal. Tehát mindent meg kell tennünk az AIDS áldozatainak a segítésére, a támogatására. Az egészségügyi lehetőségeket az az egész társadalom szolgálatába kell állítani, és nem szabad visszaélni a lehetőségekkel. Elnök, Szának képviselő, elfogadjam Arnold úrtól a kékkártyás kérdést, amelyet önhöz intézne. Igen, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egyszerű a kérdésem, teljes mértékben értem azt a hátteret, amely alapján megfogalmazta mondani valóját, illetve a gyógyszergyárak nagyon komoly árat kérnek az általuk fejlesztett gyógyszerekért, és ez nyilván visszahat az AIDS és a HIV elleni küzdelemre is. Arra szeretnék rákérdezni, hogy az ENSZ-től pontosan mit kér, mit vár, hogy a hétvégére a magas szintű megbeszélés eredményeképpen mit szeretne, ha elérnénk. Képviselőasszony, önél szó. Köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy egyértelműen megfogalmaztam a mondandómat az Európai Uniónak, illetve az ipari országoknak vállalniuk kellene, hogy véget vetnek a szabadalmakkal való visszaéléseknek. Tehát tisztességes áron kell rendelkezésre bocsátani a gyógyszereket. Következik Petir képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Idén lesz a 35. évfordulója az AIDS felfedezésének, illetve diagnosztizálásának. Létfontosságú a tudományos kutatás, fejlesztés, de még fontosabb a megelőzés, a felvilágosítás, illetve a felelősségteljes magatartás, a nevelés, hogy felelősségteljes felnőttek nőjenek fel, és ez annál aktuálisabb, hogy aggasztó tendenciák bontakoztak ki. Egyre több gyermekkorú és fiatalkorú kapja meg a fertőzést 10 és 19 éves korcsoportban. És a nemzetközi szakértők azt állítják, hogy az AIDS 2030-ra már veszélytelenné tehető, hogyha a hívfertőzöttek 90%-át időben diagnosztizálják, illetve kezelni kezdik. Ezért nagyon fontos, hogy a legszá, legrászorultabbaknak és a legszegényebbeknek rendelkezésére bocsássák a kezelést. A szaharán túli területek legalább 26 millió lakója hív fertőzött. Tehát az ő kezelésük, illetve a vizsgálatok nagyon fontos, és a vallási szervezetek és valamint a nemzetközi szervezetek is felkarolták a hívfertőzöttek esetét ebben a térségben. Két hónapja iránymutatásokat jelentettek meg, 2020-ig kitűzve a célt, hogy a gyermekek körében megszűnjön az AIDS, a HIV fertőzöttség. És valóban csökkent is a fertőzések száma, és 70%-a a várandós nőknek kezelést is kapott, hogy a gyermekük ne legyen fertőzött. 2,6 millió gyermekből ez 120 ezer gyermeket érint, és a nemzetközi szervezetek, a vallási szervezetek együttműködnek a céljuk érdekében. Az elnök félbeszakítja a felszólalót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szociális stigmatizáció, illetve a diszkrimináció érzékelhető jelenségek a kezeléseknél és az egészségügyben, és a munkahelyeken is. És mindez jelentős pszichikai szenvedést is okoz az érintetteknek. Nagyon fontos, hogy ne legyen stigmatizáció, megfelelő információ jusson el mindenkihez, és a megelőzés közös felelősségünk. Mindenkinek feladatai vannak etéren társadalomban. A legnagyobb kockázat a terjesztésben a stigmatizáció. Lehet, hogy valaki nem mer információt kérni, illetve kezeléshez folyamodni. Nagyon fontos, hogy az emberi jogok álljanak a, a középpontban, fontos a diszkrimináció és a stigmatizáció ellen felvenni a küzdelmet. Az AIDS betegek esetében az a WHO a 80-as évek óta követi az új felmerülő megbetegedéseket. Európában 148 ezer ilyen megbetegedés történt. Helyi regionális és EU-s szinten is szükség van olyan politikusokra, akik a kérdéssel foglalkoznak. Nagyon fontos többet beruházni a kezelésekbe, meg kell erősíteni a megelőzés intézkedéseket, az információs programokat, és természetesen jobban kell támogatnunk a harmadik országokat is. Köszönöm. Bilbao asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Az ENSZ céljának megvalósítása, illetve támogatása az Európai Unió részéről az AIDS elleni küzdelemben nagyon örömteli, illetve üdvözlendő erőfeszítés. Én egy kis faluban születtem, és ott nagyon sok ember halt bele az AIDS-be, sok olyan ember, akit én magam is ismertem, túlságosan sok ilyen ember, akik eh, drogfogyasztásban, veszítették életüket. Az anyák, a nők is szenvedtek a szociális következmények miatt, és szeretném, hogyha ez a megkönnyebbülés mindenki számára érzékelhető lenni, mindazok számára, akik ugyanaz a ellenség ellen küzdenek, és csak akkor tudjuk lefegyverezni ezt az ellenséget, hogyha folytatjuk mindazt, amit már megkezdtünk az éc mellett a szegénység, az egyenlőtlenség is fontos jelenségek, amelyek ellen küzdenünk kell, és nagyon sok nőt is érint ez a betegség. Nagyon fontos ezt az időzített bombát megelőznünk, és nagyon fontos gondoskodnunk arról, hogy 2030-ig a hív eh, fertőzöttek 90%-a tisztában legyen azzal, hogy a betegség hordozója, illetve minimum 90%-uk eh, kezelésben részesüljön illetve hogy nagyon kevés maradjon a még fel nem fedezett esetek aránya. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan törvények, amelyek a gyógyszerekhez való hozzáférést nem akadályozzák meg, és nagyon fontos ennek a célnak a megvalósítása. Elnök a francia tolmácsolással úgy tűnik, hogy probléma volt, néhány francia kolléga nem hallotta a tolmácsolást. You cannot repeat the, you cannot repeat the... Nem tudjuk uh, még egyszer meghallgatni a felszólalást. Kérem a szolgálatokat, hogy ne forduljon elő ilyen jellegű hiba. Úgy tűnik, hogy ismét van francia tolmácsolás. Köszönöm, Polcsák úr, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a megelőzésről szeretnék beszélni. A biztos uh, nyilatkozatát értékelnünk kell, üdvözölnünk kell. Nagyra értékelem az EU szerepét ebben a témában. Fele a pénzügyi hozzájárulásoknak az alaphoz, az éjsz elleni küzdelemben, illetve egyéb más jelentős betegségek ellen küzdelemben, mint például a tuberkulózis, az EU tagországaitól származik. Ez pedig üdvözlendő, és nagyon fontos mindezt kiemelnünk. Véleményem szerint a betegség azt mutatja, hogy az elmúlt 30 évben igenis fejlődött az orvostudomány, a 80-as években halálos betegség volt a, az éjsz, ma kezelhető, legalábbis bizonyos mértékben, de továbbra is egy olyan betegségről van szó, amelyet egyikünk sem szeretne szívesen elkapni. Kelet-Európában Sajnos az emberek már nem félnek ettől a bete- betegségtől. A 130 ezer új éteset nagyon sok mindenről árulkodik. A cél, amelyet kitűztünk 2030-ig, mi szerint megszüntetjük mi szeretnénk a betegséget, rendkívül ambiciózus cél, de azt gondolom, hogy ezt így nem fogjuk tudni megvalósítani. Azt gondolom, hogy többet kell beruházni a kutatásba és a megelőzésbe. Ezt a kollégáim is hangsúlyozták. Sajnos az én országom szintén nem teljesít megfelelően ebből a szempontból. Siker, illetve sajnos megszűntek a megelőzési programok, legalábbis egy részük, és az egyik olyan ország vagyunk, ahol a legmagasabb az újonnan megfertőzöttek aránya, és a statisztikai adatok alapján, tehát nagyon fontos, hogy az EO ne csak a betegség elleni küzdelembe ruházzon be, hanem a kutatásba is, és támogassa azokat az országokat, ahol jelentős a szegénység, hiszen ott nem tudják gyógyszerek ellátni a betegeket. Köszönöm szépen, Sáldom hozzászó, hogy mesélpetre. Köszönöm szépen. Arról tájékoztattak, hogy másfél percem van, úgyhogy amíg eh, beszélek, addig hárman, ez alatt az idő alatt hárman elvesztik az életüket AIDS-ben. Eh, tehát fél percenként hal meg valaki AIDS-ben. Eh, 40 ember fertőzött jelen pillanatban AIDS-ben, és évente két millió új fertőződés van. Szerencsére a jó hír az az, hogy sikerült megállapodni abban, hogy valamit tenni kell az AIDS járványt 2030 előtt ki kell írtani, meg kell szüntetni. Tudjuk a millenniumi céljainkból, hogy ezek működnek, hiszen ezeknek köszönhetően helyes irányba indulunk el. Még mindig aggasztó az ENSZ jelentése azonban, amely azt mondja ki, hogy ha ha továbbra sem változtatunk semmit, ugyanezeket az intézkedéseket használjuk, mint eddig, akkor egyre több fertőzésre kerül sor. Tehát több intézkedésre, több forrásra van szükség, jobb hozzáféréshez, a gyógyszerekhez, azonban ez önmagában nem elegendő, hiszen azok közül sokan, akik megkapták a kezelést, nem élték túl, mert csak akkor működik a kezelés, hogyha az embereket élelmezi, élelemmel is eljártja, eljár, ellátják. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió Bizottsága támogatja azt a javaslatot, mely szerint az AIDS és a HIV fertőzés fontosabb szerepet kell, hogy játszon, meg kell változtatnunk ezt a trendet. Köszönöm, Záborszka képviselő következik két percre. Köszönöm szépen, biztos úr. 2009 és 2014 között a HIV fertőzött gyerekek száma 55%-kal csökkent, egyharmaddal csökkent az észben meghalt nők száma is. Azonban a megelőzés, a termékeny korban lévő nők esetében nagyon fontos, illetve ugyanolyan fontos a szülés során a megfelelő kezelés. Afrikában a gyermekek gyermekeknek csak a azon gyermekeknek csak a fele kapott kezelést, akiknek az édesanyja fertőzött volt. A katolikus egészségügyi szervezetek is nagyon sokat segítenek az embereken. Például egy szlovák Szent Erzsébet egyetemről indult orvosi csapat Afrikában és Ázsiában hosszú távú projekteket vezet, és azt figyelik, hogy a HIV fertőzött gyermekekkel és szüleikkel mi a helyzet édesanyákkal. A el kell térnünk attól a dogmától, hogy az egyetlen megoldás a, e, gyermek, az abortusz. Egy hív által fenyegetett gyermek életének megszakítása e, nem megelőzés és nem is kezelés. Amire szükség van az, hogy a terhesség alatt az anya megfelelő gyógyszereket kapjon, és a gyermek pedig a születés után az első hetekben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a családok, amelyek a nők és a férfiak közötti eh, egyens, eh, egyenlő eh, partnerségen alapuló családot tekintik megfelelő modellnek, ez a legjobb megelőzés az étszel szemben, sokkal jobb, mint az óvszer osztogatása. Köszönöm szépen. Mamikins képviselő, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is a munkájáért, a megelőzésért. Nagyon sok mindent tettünk az Európai Unióban. Európában van a legjobb gyógyszer, a legjobb technológiák, tudjuk, hogy hogy kell leküzdeni ezt a betegséget. Azonban sajnos a számok azt mutatják, hogy a megfertőzöttek eh, legnagyobb hányada a fiatalok közül kerül ki, és ez szörnyű. Lettországról beszélek, eh, itt azt látjuk, hogy egyre növekszik a fertőzöttek száma a fiatalok körében, mert ők először is a legális drogokhoz fordulnak, és narkotikumokhoz, és aztán ez növeli a fertőzés kockázatát. Az ENSZ a WHO-nak köszönhetően Lettországban három kezelési központot nyitottak meg. Sajnos a megelőzési eh, központok és intézkedések nem mindenki számára meg eh, elérhetők, főleg a vidéki népesség számára. Kelet-Európában jobb a helyzet általánosságban véve, mint mint a 90-es évek eh, után nagyon sok fertőzött ember a eh, szubszaharai eh, térségben él, Afrikában él, a vallási eh, kultuszokkal is szembe kell mennünk, amelyek elősegítik a fertőzést. Köszönöm szépen, most a spontán hozzászólások következnek, és Hész úr szó először. Helyez úr, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel köszöntöm biztos urat itt az ülésteremben ma este. Tehát nagyon fontos, hogy az EU, illetve az ENSZ partnerként együtt működjön egymással a magas szintű megbeszélésre felkészülve. Rengeteg dolog történt az utóbbi években, de még mindig óriási a betegek száma, akiknek az ész kell együtt élniük. 40 millió fertőzöttről beszélhetünk, és legalább 16 millió ember él a vizsgálatok, illetve kezelés nyomán együtt az étszel. Az AIDS terjedése ügyében hátradőltünk az utóbbi években, a saját hazámról szólva. Az utóbbi öt évben a legnagyobb fertőzési számról beszélhetünk, és legalább egy harmada az érintetteknek Írországban nem tudja, hogy a vírust hordozza, illetve lehetséges, hogy hordozza. Sokkal többet kell Európában is tennünk ennek a problémának a leküzdéséért, illetve jobban kell támogatnunk az ENSZ-t is a jelenlegi helyzethez képest. Köszönöm, Caputo képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ÉC meghatározta egy egész nemzedék életét illetve egy nemzedék óta az az orvosi kongresszusoknak a tematikáját, és egy világméretű problémává nőtte ki magát. 36 millió ember él együtt az étszel, és kevesebb, mint a felük kap megfelelő kezelést. Tehát ambíciós célokat kell kitűznünk, és végre kell őket hajtanunk, a megelőzésre összpontosítva csökkentsük a fertőzéseknek a számát, és olyan népegészségügyi politikákat vezessünk be, amelyek megelőzik az aids eh, való belehalást, illetve a HIV pozitívak helyzetén érdemben javítanak. Az ENSZ bátor döntéseket kell, hogy hozzon, ne maradjon ki senki az ellátásból, az AIDS-HIV elleni fellépés mindenkire vonatkozzon. A rendelkezésre álló gyógyszerek lehetővé is teszik a céljaink elérését, azt, hogy 2030-ra megszüntessük az aids -et. Ehhez viszont igénybe kell vennünk a rendelkezésre álló eszközöket. Hozzáférést kell biztosítani a szegény országok számára is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A kormányok képviselői és az ENSZ programok nem gondolom, hogy meg tudják oldani az étszel kapcsolatos problémákat egy olyan konferenciára szeretnék utalni, mert New Yorkban kerül sor. A helyzet aggasztó. 36,9 millió ember Afrikában, illetve mindenütt az egész világon fertőzött. Afrikában a legnagyobb az arányuk. A 2014-es adatok alapján 2000-ben sokkal több pénzügyi eszközelt rendelkezés az ENSZ ellenes küzdelemre jegyében, de a betegség tovább terjed. A vírus elleni lehetőségek eh, korlátozottak. Nagyon fontos, hogy eh, az Európai Unió tovább ruházzon bele a kutatásba, megfelelő gyógyszerekre van szükség, amelyek hatékonyan tudnak küzdeni az éjsz ellen, illetve több kutatásra van szükség ezen a területen. Nagyon fontos, hogy eh, a lakosság nagy része hozzáférjen az információkhoz, a megelőzéssel kapcsolatban is, illetve a kezelési lehetőségekkel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy példát szeretnék eh, megosztani önökkel személyes tapasztalatok alapján. Ez a 90-es évekre vezet vissza. Ez a példa azt tanította meg nekem, hogy eh, a tudatosság erősítése nagyon fontos, és azok, akik hívfertőzöttek, valóban problémát jelentetnek azon közösség számára, amelyben élnek, hiszen vannak olyan gyermekek, gyermekeik, akik iskolában járnak, van, feleső, feles, van feleségük, akiknek szembekerüzi a szomszédokkal, tehát én ismertem egy olyan személyt, aki nagyon, nagyon kisvárosban élt a 90-es években, és így volt. Tehát egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az oktatásra, tájékoztatásra, felvilágosításra nagyon fontos e, erre nagyobb figyelmet szenni. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell betölteni ezen a területen. Csak akkor, hogyha nyitottak vagyunk a témával kapcsolatban a közvélemény előtt, a megelőzéssel, kezelése kapcsolatban, akkor fogjuk tudni ezt a betegséget megszüntetni. Köszönöm. Most pedig a biztos kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt, tisztelt parlamenti képviselő, köszönöm szépen a hozzászólásokat, nagyon fontos kérdéseket említettek meg a korai diagnózis, a korai kezelés, megelőzés intézkedések, a nemzeti politikák, a e, szociális eltökérség, a e, szexes kizsákmányos elleni küzdelem, a szabadalmi kérdések, reproduktív e, jogok a nők, a gyermekek esetében, a stigmatizáció elleni küzdelem, a kutatásba történő beruházását, és mindenki említette a hozzáférhető gyógyszereket, illetve megfelelő árakat. Köszönöm szépen mindenki hozzászólását. A hív eh, elleni küzdelem nagyon nehéz feladat, és eh, az is világos, hogy akkor eh, lehetünk sikeresek a betegség elleni küzdelemben, hogyha együttműködünk, függetlenül attól, hogy mely országot ez milyen mértékben érinti, és a leginkább műzéken csoportokat is meg kell eh, szólítanunk, hiszen a betegség nem áll meg a határokon. Közös fellépésre van szükség szolidaritásra, hiszen vannak a közöttünk olyanok, akik eh, sérülékenyek, és nem tudnak hozzáférni az univerzális eh, egészségügyi szolgáltatásokhoz. Az Európai Unión belül a bizottság is foglalkozik a kérdéssel, a határokon átnyúl a szomszédos országok helyzetével, és nagyon fontos minden eszközt megragadnunk. Én hiszek abban, hogy az ENSZ magas szintű csoportjának találkozója hét második felében erőteljes, egységes üzenetet küld majd az Európai Uniótól. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, biztos úr!